akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most pedig akkor tájékoztatnám önöket a következőkről. Atanasios Pafilis képviselő, illetve Atanasios Plevris arról tájékoztattak engem, hogy európai parlamenti mandátumokat visszaadják október 14-i hatállyal, ugyanis a görög parlamentbe megválasztották őket. Megállapítom tehát, hogy megüresedett helyük október 14-ével, és a házszabály 7. cikke második bekezdésének megfelelően, amely az európai parlamentek, meg, parlamenti képviselők megválasztásáról szól, illetve a negyedik cikk értelmében a görög hatóságok tájékoztattak engem a következő képviselők megválasztásáról. Spiridon Danellis fogja helyettesíteni Gyorgos Papa Konstantinut október 8-ával. Aztán pedig Haralampos Agurakis helyettesíti Athanasios Pafilis. Ez október 14-i hatája következik be. Aztán pedig Nikolaos Szalavrakos helyettesíti Atanasios Plevriszt, szintén 14. hatállyal. Üdvözlöm ezeket a kollégákat, új kollégáinkat itt az Európai Parlamentben. És emlékeztetnék arra, hogy a házszabály harmadik cikke második bekezdésének megfelelően megbízó levelük ellenőrzésékor ezek az új képviselők teljes jogú taggá válnak az Európai Parlamentben, és minden jogukat teljes jogkörrel gyakorolhatják, feltéve, hogy